commissione in passato dove gli assistenti sono portati da deputati, impedendo ai deputati certe cose che sono più cambiate. Per cui Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket! Ausreichend vertreten sind. Diese Sitzung ähm, war notwendig, ist notwendig. Szükséges volt az, hölgyeim és uraim, hogy összehívjuk ezt az ülést, mert hogy egy sor döntés született a tanácsban, úgyhogy köszönetet mondanék mindenkinek, hogy eljöttek. Ich hoffe, es gibt keine Änderungswünsche. Nagyon rövid a napi rendünk, úgyhogy szavazunk róla. Elfogadható-e így? Akkor elfogadottnak tekintjük ezek szerint. Az elnökség közleménye rovatban pedig el tudom mondani, hogy valamennyi munkanyelv jelen van, kivéve az észtet, a máltait. És még a három oldalú egyeztetéssel kapcsolatosan hagy mondjam el azt, hogy a genetikai erőforrásokra vonatkozik a háromoldalú egyeztetés, a méltányos elosztásoknak a kérdésére, illetve a különböző megállapodások Billy asszonynak a két jelentésére kerítünk továbbá sort, és minthogy a harmadik párbeszédről van szó, illetve háromoldalú párbeszédről, ezért november 30-án válasz, szavazás lesz, sőt, egészen pontosan 23-án helyesbít az elnök, és ami pedig a zaj ártalmakat illeti, sikerült szintén november 5-én megállapodásra jutnunk. A klinikai tesztekkel kapcsolatosan továbbra is dolgozunk a témán. Múlt estén, tegnap estén is volt egy egyeztetés és további kettő egyeztetésre kerítünk majd sor, és ha jól tudom, akkor a következő alkalommal már megállapodásra is lehet jutni, de hát egy bonyolult témáról van szó, hagyd mondjam ezt el, a három oldalú egyeztetések tovább folytatódnak december első felében is. Ezen kívül Aikaut kolléga nevét is hagy említsem, ugyanis november 27-ére 19 órakor szintén tervezünk egy harmadik egyeztetést, Na, ennyit tehát akkor a háromoldalú egyeztetésekről, és remélem, hogy minden úgy fog működni, ahogy ezt elterveztük. A mai délelőtt során egy fontos szavazásra kerítünk sort, mégpedig a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó hiányos irányelvek módosításáról van szó ennek a témának a keretében májót Európai Unióval kapcsolatos jogállásak a változása miatt. Az Európai Unió úgy döntött, hogy január 1-ével egy uta périfikus régióvá válik ott kicsit késésben vagyunk, és ezért volt szükséges a mai ülést összehívnunk, hogy megszavazhassuk a jelentést. Rute úr sajnos nincs itt, ő ugyanis a jelentés tevő e témában, ő viszi ezt a témát, és hagyd mondjam el, hogy első ízben vezetek le szavazást, kérem segítsenek nekem abban, hogy hatékonyan tudjunk eljárni. Köszönöm szépen előre a segítségüket. Akkor szavazzunk. Úgy látom, hogy szavazóképesek vagyunk. Ügyrendjel hozzászólás. Given the, legal... Köszönöm. Mivel ez egy rendkívül jogi jellegű szavazás, ezért megkérdezném, hogy vagyunk-e elegen, tehát megvan-e a Die ähm, Bekanntgabe, wir müssten 18 sein und wir sind äh, mehr als... Igen, valóban 18-an kell, hogy legyünk a szavazatképességhez, de 20 vagyunk, sőt, 20, 20 felül, úgyhogy ez elegendő. Szavazzunk. Kilences es módosító mindenek előtt. Mellette? Ellene? Elvetettük. egyes cikk, kettes módosító, mellette, ellene. Igen, az egyes cikknél tartunk. Kettes módosító az egyes cikkel kapcsolatosan, és a 13-as módosító is valóban Tehát blogban szavazunk a kettes módosítóról és a 13-as módosítóról. És a négyes módosítóról mellette, vagy régitől, ellene jóvá hagytuk. Hármas módosító okafogyottá válik, ötös módosító következik a régi szakbizottságtól mellette, ellene tartózkodások elvetettük. 13-as módosító mellette, ellene hagytuk. A négyes okafogyottá vált, hatos a régitől mellette, ellene elvetettük. 14-es módosító mellette, ellene, hagytuk. 15-ös módosító és az 5-ös módosító, ezek azonosak, és a hetes is a regitől mellette, ellene jóvá hagytuk. Következik a 15-ös módosító. A kettes francia bekezdése mellette ellene elvetettük. Ellenőrizzük? Rendben, akkor ellenőrizzük ezt elektronikusan. A 15-ös módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 24-en szavaztak, 12 mellette, 12 ellene. Elvetettük tehát. Jöjjön most a hatos módosító, és a regi nyolcas mellette. Ellene. Jóvágyva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodások. Jóváhagyva. Tizenhatas módosító második része mellette. Ellene tartózkodások jóváhagyva. Nyolcas módosító, fogyottá vált ez, kilences módosítóra nincs szükség, hogy szavazzunk erről, és a többi módosítóról már szavaztunk, tehát oka fogyottá váltak. 21-es módosító következik. És egy technikai szóbeli módosítót szeretnék felvezetni. Január 1-ével lesz hatályos tehát ez az irányelv, és plenárisra pedig decemberben menne be ez a javaslat, ami persze gondot okozhat a 20 napos átültetés tekintetében, illetve a végrehajtás tekintetében, éppen ezért a 20 egyes napot iktassuk ki, és ki fogja mondani módosító, hogy a közzététel után azonnal hatályos lesz ez az irányelv, és úgy, ahogy az megjelenik majd a hivatalos közlönyben, tehát január 1 éve 2014-ben. Akik ezzel a szóbeli módosítóval egyet tudnak érteni, kérem tegyék fel a kezüket. Mellette? Ellene? Tartózkodások? Akkor ezt jóvá hagytuk. Tízes módosító ellene, vagy mellette ellene tartózkodások jóvágyva. A regitől a kettes mellette ellene tartózkodások jóvágytuk. Hármas módosító mellette a regitől ellene tartózkodások jóvágytuk. következő okafogyottá válik, tehát az egyesről és a 11-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodások jóvágytuk. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodások jóváhagytuk. És akkor zárószavazás elektronikus úton módon az így módosított változat mellett ki tud szavazni, ki van mellette, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk tehát. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Tizenhét mellette, hat ellene. Így tehát jóvá ezt a javaslatot, jogalkotási eszközről van szó. Megítom tehát akkor még egyszer a szavazás most a teljesen záró szavazásról van szó. Most lezárom a szavazást, mindenki szavazott, kérdezem, akkor lezárom a szavazást tehát. 20 mellette nem volt tartózkodás, illetve nem volt ellenszavazás sem, és nem volt tartózkodás sem. Kedves kollégák, akkor hát kész vagyunk ezzel, jóvá hagytuk ezt a tervezetet, és tovább folytathatjuk a munkánkat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, köszönöm a nagyon gyors aktív támogatást, és akkor a mai ülést berekeztem. A következő ülésünkre pedig november 27-én kerül sor 9 órától 12.30-ig a délelőtt tekintetében. Köszönöm szépen!